das protokoll und die angenommenen texte der. a február 16. ülés jegyzőkönyve mindenkinek rendelkezésére áll, van-e ellenvetés a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Úgy látom nincs, akkor azt elfogadottnak tekintjük. A jogi szabbizottság 200